az elek. Jó estét kívánok! fogok elnökölni. Az ülés folytatódik. A következő napirendi pont szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása. tisztelettel üdvözlöm kallas biztos urat üdvözlöm az előterjesztőt simpson brain t és meg is adom mindjárt a szót neki five percben. brain simpson úr! Köszönöm szépen, elnök úr. É, tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy nem fogok most elnézést kérni ezért a ö, speciális szóbeli kérdésért, ami az első vasúti csomaggal ö, végrehajtásával kapcsolatos. Három irányelv van, amelyeket 2001-ben fogadtunk el a vasútiatal kapcsolatban, aztán 2006-ig kellett volna ezeket nemzetközi jogszabályá alakítani mint a közlekedési bizottság elnöke feladatom, hogy én ezt a kérdést most ilyen szóbeli kérdés útján felvessem. Kilenc évvel vagyunk azután, hogy megvitattuk, hogy 21 tagállam 2009. októberig nem iktatta be, illetve vagy beiktatta ezeket, és ehhez vélemény kellene, hogy miért nem. Az első vasúti csomagnak a felülvizsgálata kapcsán számos ország, beleértve olyanokat is, amelyek úgynevezett befolyásos országok, és amelyek a nagy európai országokat szokták hangsúlyozni, nem, vezet, nem iktatták törvénybe ezeket a szabályokat. Ezek a tagállamok szégyenkezhetnének, és arról is elgondolkodhatnak, hogy milyen kötelezettséget vállaltak ebben a parlamentben az egész Európai Unióban az egységes belső piacot akarjuk kialakítani, miközben képtelenek vagyunk ezt megvalósítani a vasút területén. Ez nem a parlamentnek a kudarca, hanem a tagállamoknak a kudarca, amelyeket sok esetben a vasút különböző részlegei támogatnak. Ez a szóbeli kérdés frusztrációból született meg, és a bizottság nem tudta rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy megfelelően cselekedjenek. Most az a kérdés, hogy minden egyes nem teljesítő tagállammal minden egyes irányelv miért nem került beiktatásra. Vannak tagállamok, amelyek nem megfelelően alkalmazták az irányelvet, azt is szeretnénk pontosan tudni, hogy melyekről van szó, és melyek azok, amelyek nem hajlandóak elfogadni a tisztességes versenyt a vasút területen, és védik a saját nemzeti vállalataikat. Aggódunk, tisztelt elnök úr, azzal kapcsolatban, hogy a szabályozók és az infrastruktúra kezelők mennyire függetlenek ezen tagállamokban. Meggyőződésünk, hogy az átláthatatlanság hiánya, a harmonizáció hiója az infrastruktúra területén protekcionista gyakorlatot vezet be, és nem teszi lehetővé az egységes piac megvalósulását a vasút területén és ez korlátozza a határon átnyúló tevékenységeket is. Hogyha különböző nemzeti intézkedéseket figyelembe veszünk, akkor azt is a kérdést is fel kell tenni, hogy egyáltalán vannak-e, hogy egyes tagállamoknak egyáltalán szándékukban áll-e valamikor is beiktatni ezeket az irányelveket. Ma már nagyon sok mindent tudunk, tudjuk, hogy a bizottság az újraalakítás kapcsán hogyan fogja ezt majd kezelni. Tudnunk kellene pontosan azt, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az ebben a kérdésben keresztül vigye az európai törvények betartását azt is fel kell tenni a kérdésként, hogy miért tartott ez mindez ilyen sokáig, hogy egyáltalán valami történjen azon tagállamokkal szemben, amelyek nem teljesítettek. Sok esetben rá mutatunk arra, hogy nagyon fontos lenne az interoperabilitás a vasút területén, nemzeti infrastruktúrák de tekintetében az, az áruszállítás, a az utasszállítás nem valósul meg úgy, ahogy lehetne, és nem valósul meg az egységes belső piac. Itt az ideje, hogy egy igazi európai perspektívát adjunk a vasúthálózatnak. Ehhez a fejlődéshez az első lépés pedig az első vasúti csomag lenne az első lépést, hogyha nem tesszük meg, akkor a többi lépések egyszerűen nem következhetnek be. Közvetlen lépésekre van szükségünk, nevezzük meg és ültessük szégyenpadra azon tagállamokat, amelyek nem teljesítettek, illetve tegyünk lépéseket is. Most pedig megadom a szót Kallas biztos úrnak. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, Simpson úr, köszönöm önnek és a közlekedési bizottságnak, hogy kezdeményezték ezt a vitát, és így módon próbálják elősegíteni a verseny képességet a vasúti rendszerben. Ez mindig fontos volt az Európai Parlamentben, reméljük így is marad. A monitoring eredményét 2009 végén mutatta be a bizottság, és ebből kiderül, hogy sikerült megállapítani a vasúti szektor hanyatlását, és az első csomagban van néhány pozitív jelzés. Azonban a gazdasági válság nagyon komoly hatást gyakorolt a vasútra, és a vasúti teherszállítás forgalma 30%-kal csökkent, és a strukturális problémák növekedtek. Ezek a problémák egyrészt a gazdasággal és a pénzügyi nehézségekkel kapcsolatos. Nagyon sok tagállamban nem sikerült biztosítani megfelelő költségvetést az infrastruktúrára, és hát ez nem csak alul fejlett beruházásokat eredményez, nem csak a vasút minőségét rontja, hanem növeli az adósság szintjét is, úgyhogy komoly gazdasági és technikai akadályok is léteznek még, nagyon sok esetben diszkriminációra is hivatkoznak, és a jelenlegi vasúti működtetők sok esetben panaszkodnak arról, hogy nem megfelelő a helyzetük, és nem mindig félnek hozzá az infrastruktúrához. Nincs meg a megfelelő hatalmuk, a megfelelő függetlenségük, hogy biztosíthassák az átlátható piaci követelményeket. A bizottság megpróbálja megoldani ezt a kérdést, és minden esetben eljárást indít, amikor a szabályokat nem tartják be, illetve nem valósítják meg Először is ezeknél az eljárásoknál részletes elemzésre van szükség, mind a 25 tagállamban elemezzük ezeket, és elemezzük a vasút állapotát, Hát az egyik probléma, hogy nem sikerült megvalósítani az irányelvben foglaltakat, az infrastruktúrához való hozzáférést illetően a vasúti üzemeltetők esetében, és nincs meg a megfelelő függetlenség, a megfelelő forrás a társaságok számára, és a már bejelentettek szerint született meg a javaslat, hogy a meglévő szabályokat javítani kell a piachoz való hozzáférés jobbítása érdekében, mert ez biztosítaná az igazi belső piac létrehozását, hozzátartozik ehhez a technikai harmonizáció is az Európai Vasúti Ügynökség segítségével. A következőkben képviselőcsoportok nevében lesznek hozzászólások elsőként megadom a szót mathieu grosch úrnak kettő percben. köszönöm szépen kedves biztos úr képviselőtársaim amikor a első vasúti csomag első rendelkezéseit lefestették volna talán az is ott szerepelt volna hogy ezek nem is igazán irányelvek a mostani vita, és most már bizonyos ideje folyik ez a vita, ez majdnem szürrealisztikus, ugyanis 2003-ban hoztunk döntéseket úgy, hogy a megvalósítás 2006-ra be fog fejeződni. 2010-ben meg feltesszük a kérdést, hogy 21 ország hogy, hogy nem tette meg azt, amit aláírt, amit vállalt. A liberalizáció új szereplőket kellett volna, hogy a piacra engedjen, ez volt az elmélet. A gyakorlat azonban egészen másképp néz ki. Ma olyan helyzetben vagyunk, hogy akár ellenezzük, akár támogatjuk a liberalizációt, a liberalizáció értékelésére mindenképpen szükség van, és egy olyan helyzettel találjuk szembe magunkat, hogy ezek az irányelvek nem valósultak meg. A társadalmak a különböző országokban az úgynevezett liberalizáció nevében mindenféle döntéseket hoztak ezek a társaságok. Ezek nem voltak mindig kellemesek, annak ellenére, hogy a liberalizáció nem történt meg. Látni kell azt is, hogy a történelmi haszonélvezői a vasútnak gyakorlatilag továbbra is a régi szereplők kezében van a sinekhez való hozzáférés, az interoperabilitás, a képzés, a certifikáció, hogy csak néhány példát említsek. Ezek a kulcsok, és ezekkel lehet kinyitani a piacot, meg be is zárni, és a legtöbb országban éppen, hogy utóbbi történt, és ez mind a mai napig így van. Ezért úgy gondolom, hogy azok a rendelkezéseket, amelyeket itt elfogadtak. Ez az első lépés, de számomra az lenne a lényeg, hogy a liberalizációt korrekten értékeljük, hogy a megvalósítást gyorsan biztosítsuk, illetve kényszerítsük ki a bizottság rendelkezésére álló eszközökkel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Gross úr. Következő felszólaló egy percben Said El Kadraoui úr. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissaris, ik zou Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a piaci részesedése a vasúti ágazatnak nagyon lecsökkent. 30%-ot tett ki a 80-as években, most már 13% volt 2002-ben, és ezen a szinten stabilizálódott. A liberalizáció pedig nem működik kellően. Azt látjuk, hogy az elmúlt években volt egy bizonyos növekedés, ez alapvetően azt jelenti, hogy a piac megnyitása csak eszköz lehet, és egy sikeres vasúti piac csak akkor jöhet létre, hogy a különböző intézkedéseket kombinálunk. Egyrészt a hozzáférés, rend, valamint az infrastruktúrákat, a humán erőforrás és az interoperabilitást is biztosítani kell, ez nagyon fontos és különböző eszközök kellenek az infrastruktúra projektek finanszírozásához is. Hogyha ezeket koherensen alkalmazzuk, akkor tudjuk majd elérni a kitűzött célokat. Tisztelt biztos úr, van egy kérdésem. Azt halljuk, hogy az első csomagot össze át akarják dolgozni. Mikor várható ez, és mik a célok, amit ezzel el szeretnének érni? Úr, következő felszólaló kettő percben Gezin Meissner asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon tetszett, amikor a hearing során a közlekedési bizottságban azt mondta, hogy amit el lehetett érni Európában a legtöbb, az a szabad mobilitás, a szabad mozgás. A szabad mozgáshoz hozzátartozik a belső piacon az is, hogy nem csak személyek juthatnak el A-ból B-be, hanem áruk is. És de facto 1992-ben döntöttünk itt az Európai Parlamentben a belső piacról, 2001-ben az első vasúti csomaggal teremtettük meg a feltételeit a szabad belső piac számára a vasút területén, és elhangzott már, most 2010-et írunk, és még mindig nem történt semmi. Szégyenletes dolog, hogy 21 tagállam mind a mai napig blokkolja ezeknek az irányelveknek a megvalósítását. Ennek a magyarázata lehet protekcionizmus, ez már elhangzott, és rendkívül sajnálatos, hogy ez így van. Meg kell gondolni, hogy mi áll a háttérben, milyen okai vannak ennek a különböző sínrendszerek, ezt a biztos úr is mondta egyedül, nem lehetnek azok. A helyzet az, hogy még mindig nagyon nagyon sokan vannak, sok ország, amelyek úgy gondolják, hogy megúszszák, hogyha a régi időkhöz megpróbálnak visszatérni, miközben azt mondják, hogy az infrastruktúra és a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell olyan komolyan venni. Ez a hibás út, téves út. Izgalommal várom, hogy mikor kezdik meg az irányelvek felülvizsgálatát, és szeretném önöket határozottan felszólítani, ezt az előttem szólók is elmondták, hogy legyenek szigorúak a tagállamokkal. Különböző tagállamokból jöttünk, azonban mindannyian egyetértünk, hogy rendkívül fontos, hogy végre gondoskodjunk a rendről. Ön egy új biztos, ön nem hibás abban, ami eddig történt ezekben a mulasztásokban, úgyhogy egyedülálló esélye van, hogy flottul, gyorsan a vasúti területen előbbre lépjünk, és a belső piacot megvalósítsuk, és minden európai számára segítséget nyújtsunk. Éppen ezért, és én örülök már előre is annak, amit tenni fog ebben az érdekében. Köszönöm. Asszony. Következő hozzászóló Isabel Durand asszony. Oui. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, ennek az első csomag 15 évvel ezelőtt indult el körülbelül, és a prioritások ötletét én is osztom. Az volt a cél, ugye, hogy a vasút nagyobb szerephez jusson. Az egyik elem volt a modernizáció, és nagyon vegyes eredményeket hoz, és nem is igazán meggyőzőek ezek. Azt mondjuk, hogy az áruszállításban továbbra is stagnál a vasút, a közúti szállítás pedig teret nyert. Az utazá, a személyszállítás az megnövekedett, annak ellenére, hogy nincsen semmiféle liberalizáció. A gyorsvasút pedig, amelyik nem az liberalizálás, hanem a kooperáció útján valósult meg, eléggé sikeres nagyon kis, sok kis vasútvállalatot a nagyok beszipkáztak, és én nem hiszem, hogy az lett volna a cél, hogy nagy monopolvállalatok jönnek létre. Hogyha a különböző szabálysértési eljárásokat vizsgáljuk, akkor itt valóban objektíven komoly problémák vannak, és a szabályozó testületek, fejelviteli hatóságok függetlenségeivel is problémák vannak. Itt egy funkcionális vagy, in, vagy intézményi szétválasztásra lenne szükség, és belső koordináció információra is szükség van. Biztos úr, várva a válaszát, csak arra tudnám ösztönözni, hogy óvatosan járjon el, ne erőltessük a dolgokat, hanem holisztikus megközelítést alkalmazzunk, a korábbi csomagok útján haladjunk, de először egy értékelést végezzünk, mielőtt tovább lépnénk. Tehát nem szívességi alapú vizsgálatot, hanem a munkakörülményeket, biztonsági kérdéseket, közszolgáltatási kérdéseket vizsgáljuk meg, külső költségeket vizsgáljuk meg, mielőtt a liberalizációt tovább vinnénk. Szívesen hallanám, hogy mik az ön prioritásai európai ezen a területen, figyelembe véve azt, hogy bizonyos területen azért voltak előrelépések, egy jobb átláthatóságra lenne szükség a könyvelési számviteli területen, az interoperabilitás, az engedélyek, a biztonság és jelzőrendszerek területén, de még sok minden tennivaló van, és nagyon szeretném, hogyha egy óvatos értékelés történne tabuk nélkül, oly módon, hogy ne lépjünk túl gyorsan a következő lépésekre. Durán asszony következő felszólaló kettő percben oldrich vlasák úr. vážené dámy a pánové když se schvaloval evropský rozpočet Hölgyeim és Uraim, köszönöm a szót. Amikor az európai szabályozási keretet elfogadtuk, mindannyian azt reméltük, hogy ennek a szektornak a finanszírozása átláthatóbbá válik, és új esély nyílik arra, hogy további szereplők is bekerüljenek a piacra. A vasúti szektor, úgy gondoltuk, új éra küszöbén áll a piaci liberalizáció, azonban nem következett be, mint mindannyian tudjuk, 21 tagállamban, beleértve a köztársaságot is. Nem történt meg a megfelelő megvalósítása az első vasúti csomagnak. És hát néhány kérdés továbbra is megoldatlan, különösen a piacok megnyitásával kapcsolatosan nagy problémáról van szó, és ezt mutatja a helyzet a cseh köztársaságban is. Az állam az első lépéseket már megkezdte, hogy egyéb szereplőket is odaengedjen a piacra, hiányzik az igazi politikai akarat és ezt igazolja a szocialista ö, frakcióvezetők, ö, elnökök ö, ö, hozzáállása is, cseh köztársaságban is, tíz éves szerződést kötöttek opcióval a következő öt évre, és ez válogatás nélkül tartott. Ezek olyan ö, emberek, akik ö, mostanában szereztek mandátumot, és gyakorlatilag bezárták a piacot az elkövetkező 15 évre. A cseh vasúti társaságot nem kényszeríti senki a szolgáltatások jobbítására, és ennek fatális következményei lehetnek. Ebben a kontextusban kérdés, hogy a mostani vitában az a kérdés, amiről most szó van, a cseh köztársaságban sztrájkkal fenyegetnek a vasúti dolgozók. Kérdés, hogy most nem mm, tereljük el a figyelmet az igazi problémáról. A vasúti közlekedés egyre inkább a, a, különböző érdekek harcának lesz a tárgya, és látható, hogy a közúti forgalom egyre kedveltebb, noha a zöldek ezt egyre jobban kritizálják. Kérem a bizottságot, legyen aktívabb a liberalizáció terén, és megfelelő felügyeletet kell gyakorolni az egyes piaci szereplők fölött. Másfél percben Jaromi Koklicek úr. Úvodem bych řekl, že zcela nesouhlasím s panem Vlasákem, jehož vláda se také podílela na tom, Annyit szeretnék mondani, hogy én Vlaszak úrral nem értek együtt, ugyanis az ő, ő, ő kormánya is részt vett abban, amit most kritizál. És az, amikor az első csomag megszületett, ugye három irányelvet fogadtunk el az Európai Parlamentben, és ennek a csomagnak a célja a piacnyitás volt mégpedig az infrastruktúra szétválasztásával a személyszállítás és a teherszállítás esetében. Hát egyszerűen meg lehet állapítani, hogy a tagállamok mit, mit valósítottak meg ebből, és mit teljesítettek, mit nem. Ami azonban nem könnyen megállapítható, az a különböző biztonsági előírásokkal kapcsolatos az egyes tagállamokban és az, hogy a munkafeltételek azonosak-e. Ugyanis erre mindenképpen tekintettel kell lenni, egységesnek kell lennie az infrastruktúrának, és végre szükséges lenne megfelelő kompatibilitásról gondoskodni az ERTMS előírásai szerint és a vasúti hálózat megnyitásával. Ez talán biztosítható, és én most nem azokra a vállalatokra gondolok, akik ebben részesednek, ez is fontos, hanem az egyes regionális támogatási intézkedések keretében is biztosítani kell ezt, mint Németországban. Végül pedig a legalacsonyabb szinten nem lehet Tisztelt elnök úr! Az Egyesült Királyság számára hátrányos a, ennek az átültetése? Alapvetően főként azért, mert megmondják nekünk, hogy mit tegyünk, és egy elég laza ellenőrzést jelent az unió részéről. A különválasztása a vasútnak és a, a, az infrastruktúrának ez problémákat jelent. És ebben Méhemből Brüsszelbe vezető vasútvonalak. Én nem vagyok szocialista, de az integrált vasút az mindenképpen egy jobb megoldás, nem a külön választott Birmingham és Berlin között különböző frissütőket reggel, fognak reggelinek felszolgálni, és így tovább. Különböző vállalatok különböző kapacitásokkal működtetik. Megvan a gördülő, nincsen gördülő állomány. Brian Simpson, aki ennek a felelőse volt, ő a munkáspártnak a tagja, és az emberek megválasztották olyanok, akik továbbra is úgy gondolják, hogy a Labour Party továbbra is szocialista, és megvannak a hű támogatói. Amit ő szeretne, az a privatizáció. De ennél még ráadásul egy olyan uniós modellt szeretne, ami nem működőképes. A saját szavazóinak akar ezzel tetszeni. egy dolog, amiben biztosak lehetünk, hogy itt nagyon kicsik az esélyek arra, hogy elfogadásra kerülnek az uniós irányelvek, úgy, ahogy az uniós vasút is. Köszönöm, Következő felszólaló kettő percben George Bach úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Örömmel hallom, hogy felülvizsgálatra kerül az első vasúti csomag, és az új változat megszületik. Úgy gondolom, hogy ennek már abszolút itt van az ideje, és a bizottság hosszú ideig nem biztosított megfelelő információkat, és ez fordítva sem volt igaz, és ez nagyon nehezíti az értékelést. Tehát nem csak értékelni kell, hanem meg kell tenni a szükséges lépéseket a tagállamokban, a tagállamokat pedig fel kell szólítani a megvalósításra. Az értékelésnél a biztonságra különös súlyt kell helyezni. Nagyon sok negatív tapasztalat volt az elmúlt időszakban, ezekből le kell vonni a következtetéseket. Megtört történt ez, kérdezem. A bizottság nagyon visszafogott a nyilvánossággal szemben, amely komolyan aggódik és ez vonatkozik a minőségre, és úgy gondolom, és kérem a bizottságot, hogy gondolkozzon el azon, hogyan lehet általánosan kötelező minőségi követelményeket rögzíteni, ugyanis nagyon sokszor beszélünk a hiányos minőségről, de igazándiból nem történik semmi. Sajnálatos, hogy hiányoznak a beruházások is. Erről is szólt ön biztos úr, annak ellenére, hogy társfinanszírozást biztosított a kohéziós alapból, sok országban a közutak még mindig mindig nagyobb szerepet kapnak, mint a vasút. És itt én is hivatkoznék az ERTMS kulcsszóra, ezt mindenütt biztosítani kell az egész területen ahhoz, hogy a biztonság nagyobb legyen. Végül pedig szeretném, hogy a liberalizáció előre haladjon. A már megszületett kezdeményezések megmutatták, hogy még nagyon sok akadályon kell túljutni, és jót tenni a bizottság, ha megfelelő technikai harmonizációról gondoskodna, hogy az irányelvek egyértelműen megvalósíthatók legyenek. Köszönöm. Úr, következő felszólaló Silvia Adriana Cikau asszony, egy percben. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar transportul feroviar trebuie să fie o prioritate a politicii comunitare pentru. a vasúti forgalomnak prioritásnak kell lennie az európai unióban two thousand and twenty ig és a prioritás keretében az interoperabilitást és a vasúti hálózat kiépítését kell előrevinni. A verseny azonban nem hathat hátrányosan a biztonságra a szolgáltatásnak jobb minőséget kell biztosítani. Úgy gondolom, hogy az első vasúti csomag megvalósítása során kiderültek bizonyos hiányosságok, nehézségek. Ezeket ki kell mondani. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a vasúti hálózatban nagyon sok negatív jelenség figyelhető meg a harmonizáció vonatkozásában is. 2700 kilométer felelt meg az ERTMS standardoknak. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig ezt 24 ezerre kell emelni, és ez azt is jelenti, hogy itt nagyon-nagyon komoly beruházásokra van szükség. Mindenképpen fontos <clears throat> panie przewodniczący! szanowni państwo! tisztelt elnök úr! hölgyeim és uraim! lengyelországban mi azt szoktuk mondani, ha valaki azt mondja, hogy valaki részeg, ezt figyelmen kívül lehet hagyni. de hogyha két ország nem valósította meg a vasúti csomagot, az talán azt mondhatnánk, hogy a szankciókat a, a, alkalmazhatnánk, de hogyha 20 ország nem alkalmazta a csomagot, akkor ez talán azt jelenti, hogy esetleg a csomag nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Itt nyilvánvalóan problémát valálunk szemben. Egyesült Királyságbeli kollégám bírálta ezt a csomagot, és ez arra készített bennünket, hogy elgondolkodjunk, hogy a végrehajtás úgy történt-e, ahogy kellene. Voltak balesetek is, ezekről is beszéltünk, és elsőrangú első kérdés a biztonság kérdése. A biztonságot mindenképpen javítani kell. Kálasz biztos úr azt mondta, hogy nagyon sok ország nem fektet elég, nem ruház be eleget a vasútba, és új infrastruktúrát egyszerűen nem építik meg. Ez a helyzet Lengyelországban is, például az én hazámban és valóban komoly lukak vannak a vasúti költségvetésen, aminek megvannak a következményei. azt mondhatnám, hogy mindenféle jelszó az nem meg... A felszóló másfél percben Jackie Ánin. Tisztelt elnök úr, egyesek itten siránkoznak a nehézségeken, és hogy lassan kerül megvalósulásra az első vasúti csomagnak az irányelve. Én ennek örülök. Az én hazámban, az én régiómban mindenkivel küzdünk, a szakszervezetekkel és a lakosokkal együtt, hogy, ezek is kerül, hogy ez az irányelv is kerüljön a történelem szemétlájába. Franciaországban éppen a regionális tanácsoknak örülnek ennek a szabály kormányzatnak, ami a regionális vasutat versenybe helyezi. Nem akarunk kétsebességes vasutat, ahol prioritást kapnak az üzleti vasutak, és csak, amit csak a gazdagok tudnak megfizetni, és a szegények pedig a lerobbant, kényelmetlen, nem biztonságos vasutat használhassák. Folyamatosan azt látjuk, hogyha az infrastruktúra és a szállítási tevékenységet szétválasztják, ahogy ezt az irányelv írja elő, és a vad versenyt nyitják meg, az egyszerűen szervezeti szempontból hasz, ö, árban is drága a felhasználóknak, szétbomlasztja a közszolgáltatást, a közlekedést és a biztonsági kérdéseket is. Ez egyszerűen tönkreteszi a munkahelyeket, és a nép közös tulajdonát magánérdekekbe állítja. Köszönöm, Ellen úr következő felszólaló jaroszlav paka úr two percben. prijatím troch balíkov smerníc a három irányelv elfogadása a vasúti csomag keretében annak idején azt jelentette, hogy az Európai Bizottság felelősséget vállal ezen a területen az Európai Unióban. Kétségtelenül vannak problémák a megvalósítással, és eh, ez eh, a, a árdrágulást is maga után vonhatja, de a közös érdekünk az, hogy jól szervezett közlekedésünk legyen megfelelő infrastruktúrával ezen a területen. Tehát megfelelő alternatívát kell, hogy jelentsen a vasút a közúti forgalommal szemben, amely olyan negatívan hat a környezetre. Ezért a problémákról beszélni kell. Azonban nem csak a jelenről, hanem a jövőről is gondolkoznunk kell. Az európai vasút három oldalon a tengernél végződnek de hát aztán tovább kell menni. Úgyhogy megfelelő kapcsolatot kell létrehozni, új lehetőségeket, például a kelet felé. És hogyha sikerül meghosszabbítani a gyors vasútot Párizs, Bécs között, és aztán Pozsonyon keresztül tovább vezetjük a vonalat, akkor ez nagyon komoly haladást jelenthet és számos lehetőséget nyújtanak két nagy légikikötő is van a közelben, Bécsben, Pozsonyban, ott van a Duna, összekapcsolható a hajózással, és ez azt eredményezheti, hogy egy új forgatótárcsa alakulhat ki Európában. Nagy tartalékaink vannak még ezen a területen, és valóban arról kell gondoskodni, hogy dinamikusak legyünk, a beruházási lehetőségeket át kell gondolnunk, és megfelelő beruházásokra van szükség ezen a területen, hogy a vasút hatékony legyen, és a polgárokat jobban szolgálja. Antonio Cancian úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Jelenleg nagyon sokat beszélünk arról, hogy a, milyen programba iktatást alkalmazunk a közlekedésben, és az elkövetkezendő hónapokban is erről fogunk beszélni. Ez elszomorító. Elszomorító, hogy az első vasúti csomag felülvizsgálatából kell kiindulnunk, és hogy a figyelembe veszük mindazt, ami eddig történt mindenképpen ö, nagyobb bátorságra lesz szükség, hogy ö, előbbre vigyük a dolgokat. Úgy gondolom, hogy három alapvető kérdésre kellene koncentrálnunk. Először is a liberalizálása a vasúti közlekedésnek versennyel, versenyképességgel és világos, átlátható szabályokkal, amelyek mindenkire azonosak. Ezt már elmondtuk. Második ugyancsak fontos pont az interoperabilitás az államok között és a különböző vasúti szállítási módozatok között. És természetesen harmadik kérdés a biztonság mindenképpen az kell, hogy a biztonsági tanúsítványok a színekvanon feltételei legyenek az engedély, működési engedély megadásának. Mindig az, az hogy hogy a hatékonytalanságot büntetjük, vagy a különböző szervezeteket, az nem elegendő, hanem az Európai Vasúti Szervezetet kell nagyobb lehetőségeket adni, hogy ellenőrzéseket, vizsgálatokat végezhessenek. Ezen a területen kell erőfeszítéseket tennünk az elkövetkezendő hónapokban, miután a fenntartható jövőről beszéltünk a transzeurópai hálózatok felülvizsgálata, ami egyébként már a bizottság napirendjén vannak, és ez a híres, neves felülvizsgálat, amit végig kell kísérnünk annak érdekében, hogy ami eddig megtörtént, az ne történhessen meg a jövőben. Következő felszólaló egy percben Inés Ayala Sender asszony. Gracias, presidente Eh, mi país como otros aparece. Köszönöm szépen, elnök úr, az én országom húsz más országhoz hasonlóan foglalkoztak ezzel a csomaggal, de nem valóstották meg, és úgy gondolom megállapthatjuk hogy a az elmúlt időszakban a vasúti forgalom aránya növekedett a személyforgalomban, a teherforgalomban azonban nem. Nálunk nagyon hegyes a vidék, a Pireneus sok választanak el a kontinens további részétől, és ez akadályozza a közlekedést. Mindenképpen új közlekedési tengelyekre lenne szükség, hogy valahogy ezt az évszázados letargiát valamilyen módon áthidaljuk, hogy túllépjünk ezen. Ez azt jelenti, hogy új hálózatot kell kiépíteni, új összeköttetéseket, ez pedig az infrastruktúra javítását jelenti. A transeurópai hálózatokat kell megvalósítani, és határon átnyúló teherszállítást tudjunk biztosítani, és ennek egy lökést adjunk úgy, hogy ez a Pireneusokon is átvezessen. És a tagállamok biztos, hogy le kell, hogy mondjanak a protekcionizmus, protekcionizmus a következőkben mielőtt a catch the eye felszólalásokra adok lehetőséget úgy látom hogy simpson úr kér napirendi ponthoz hozzászólást. parancsoljon! tisztelt elnök úr megszóltattam az egyik hozzászólótól nagyon személyes észrevételt tett mielőtt ki ment a teremből. És a én nagyon értékelem, tisztelt elnök úr, hogy az ez már a múltkor Brüsszelben is világos lett, de demokrataként, amikor a demokratikus alapelvekről hallok és eljárásokról, azért tettem fel ezt a szóbeli kérdést, mert a mint közlekedési bizottság elnöke tettem föl, nem pedig azért, mert tehát nem hiszem, hogy ilyen személyes megtámadhatást kellene elfogadnom a terem másik oldaláról. De ahogy már említettem, az Egyesült Királyságban a Labour 20%-kal növelte a Birminghambe irányuló forgalmat is. Köszönöm. Kezdjük a Catch the Eye szisztéma alapján a hozzászólásokat egy percben. elsőként megadom a szót dorfmann úrnak. elnök úr, tisztelt biztos úr, kollégák, képviselőtársaim! Egy személyes tapasztalatomat mesélem el. Egy nagyon fontos vonal mellett lakom, a Brennerhágó és Verona közötti részen az olasz vasútak évek óta elhanyagolják mind a személy, mind a teherforgalmat ezen a területen, és most az osztrák vasútak ötször járja végig ezt az utat naponta, azonban az olasz pályaudvarokon egyszerűen nincs menetrendere vonatkozóan, jegyet se tudnak venni. Ha belegondol az ember, hogy ez a szakasz 20 milliárdba került, és az Európai Unió is nagyon sok pénzt investált ebbe, hát láthatjuk, hogy milyen abszurd dolgok vannak itt, és nem is mindig nagy dolgokról van szó, néha csak az apróságok azok, amelyek bonyolultá teszik a dolgokat, úgyhogy tisztelt biztos úr, kérem önt, hogy hasson oda, találjon szankciókat erre vonatkozóan, legyen energikus, hogy végre betartsák az irányelveket. Köszönöm. Köszönöm, Dorfman úr. Következő hozzászóló Ferreira úr, egy percben. Senhor Presidente, Tisztelt elnök úr! Azt értjük, hogy mi az igazi célja a vasúti csomagnak egészen más, mint az eredetileg elhatározott cél. Interoperabilitásról beszélünk. Az igazi szándék, amiről szó volt, hogy megnyissuk a vasúti forgalmat, az áruforgalmat a magánszállítók versenye előtt. És egy liberalizációról gondoltunk, erről beszéltünk, de most az történik, hogy a helyzetet kezdik kihasználni, és a valóságot elrejt elrejtésre kerül. Az állami ágazatnak a lebontása történt, és ezzel bizonyos liberalizációt indokolnak, és nem látjuk, hogy miért lenne ez minden rosszra a megoldás. Egyébként az elmúlt heteknek a tapasztalatai azt mutatják, hogy a liberalizáció éppen a problémákat hozza, nem pedig fordítva. Tehát a dolgozók érdekei ellenében megy. Beszélünk itt környezetvédelmi okokról is, de nem mondjuk ki, hogy a nagy ö, csoportok ö, éppen, hogy azt szeretnék, hogy erre az alapvető ágazatra rátegyék a kezütek, kezüket minden uniós országban a liberalizáció útján. Ö, ti, cikau asszony a vrea să revin asupra situaiei. szeretnék visszatérni arra a helyzetre amellyel a válság során konfrontálódnak a vasúti dolgozók romániában. 6000-nél is több embert bocsátottak el ebben a szektorban az Európai Szociális Alap, az Európai Globalizációs Alap valószínűleg be kell, hogy lépjen, hogy segítsen ezeknek az embereknek. De remélem, biztos úr, hogy végre közösen sikerül tartós fejlesztési stratégiát kialakítani a vasúti szektor számára, hogy biztosabbak legyenek a szolgáltatások és a munkahelyek is a jó minőségű munkaerő számára. Köszönöm. A szót Kallas biztos úrnak a, a vita zárásaként. Thank you much, Mr. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen észrevételeiket, és még lesz alkalmunk megtárgyalni a vasút, az első vasúti csomag átdolgozását. Most néhány kérdésre, észrevételre szeretnék csak reagálni. Természetesen a 21 tagállamról szóló információra konkrét okok vannak, hogy miért került ki az indoklással ellátott vélemény. Ezt az információhoz mindenki hozzáférhet. El kell mondjam, hogy ez az első vasúti csomag, nagyon jó szándékból született, az volt a cél, hogy az akadályokat elhárítsuk, és jobban működjön a közlekedés. Ugyanez volt az a cél, és ezt a célt szeretnénk elérni az csomag átdolgozásával is. Nem az volt a probléma, hogy a csomag volt rossz, hanem a végrehajtása volt elégtelen és továbbra is megvannak az akadályok, és továbbra is húzódozás van a tekintetben, hogy le bontsák az akadályokat. És nagyon erős ez az ellenállás a régi állami monopóliumok, privilégiumok még továbbra is élnek, nincs meg a valódi interoperabilitás, javítani szükséges az interoperabilitás, és ez az igazi célja ennek a vasúti reformnak. És ez pontosan az a probléma, hogy nem került végrehajtásra ez a csomag. Természetesen minden egyes lépést mérlegelni kell, és egy nagyon jó minőségű minőségellenőrzésre is van szükség. Fontos, hogy megnézzük, hogy a különböző szabályozó testületeket hogyan erősítsük meg. A gond csak az, hogy ezek a szabályozó intézmények továbbra is nagyon vegyes érdekeltségűek, sok esetben az állami tulajdonban lévő vállalatokban vagy azokon belül működnek. Tehát nem lehetnek részrehajlás nélküliek tehát a vasúti csomag átalakítása is szükséges, és talán néhány más stratégiai dokumentumra is szükség lesz. Ez továbbra is egy fontos probléma, és mindenképpen meg kell találnunk az innovatív megoldásokat, hogy a szűk keresztmetszeteket is feloldjuk. Számos tisztelt képviselő is említette, hogy szükség van beruházásokra is, és ezeket a különböző eszközöket egymással kombinálni kell, és meg kell találnunk a szükséges forrásokat is és a modern közlekedési irányítási rendszereket is meg kell valósítani egy olyan rendszerrel, ahol lehet helyfoglalást alkalmazni, és jobban bekapcsoljuk, összekapcsoljuk Kelet és Nyugat-Európát, ami tekintetében továbbra is vannak komoly problémák. A részletekbe menve természetesen hosszasan beszélhetnék, és kitérhetnék minden egyes elemre, ami jelenleg előkészület alatt áll. De konkrétan, nagyon szívesen jövök majd vissza konkrét javaslatokkal, amikor már abba a szakaszba jutunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a vitát berekeztem. Áttérünk a következő napirendi pontra. Szóbeli választ igénylő kérdés bizottsághoz. Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás.